az, hogy proaktívabban, nagyobb együttműködésen alapuló megközelítéssel dolgozzunk a parlamenten belül, de a parlament és a tagállamok közötti együttműködést is ilyen alapokra kellene helyeznünk. Mogherini asszony, ön a globális stratégiát dicsérte, úgyhogy a kimerítő lista mellé egy pár dolgot engedjen meg, biztos nem veszi zokon, hogyha kiegészítem. A külügyi szolgálat szerint, ön szerint egyfajta iránytűként kellene, hogy szolgáljon. Hát ezzel kapcsolatban azért vannak kérdéseim. A globális stratégia hogy lehet globális, hogyha nincsen földrajzi hatája, amire kiterjed? ez nem igazán ad választ arra a kérdésre, hogy milyen politikákhoz fűzhetünk jobb reményeket, és melyek kell, hogy prioritást kapjanak. Nem nevezhető ilyenek hiányában stratégiainak egy, egy irányvonal. A megelőzés, az ellenálló képesség, a stabilitás is nagyon fontos eleme az ön expozéjának, de az MFF tulajdonképpen pont az ellenkező irányba megy. A legtöbb kiadást a múltból erre a célra fordít, fordítva tulajdonképpen csökkent 4%-ra. Tehát, hogyha komolyan vennénk ezt a stratégiát, akkor a pénzünket ö, oda kellene helyeznünk, ahol megfelelően kerül elköltésre. Nagyobb hangsúlyt kellene helyeznünk a klímaváltozással kapcsolatos sürgőségekre, mert ezeket alulbecsültük. Tehát nagyon sok mindent kellene még javítanunk. Köszönöm, mondja az elnök. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy be kell tartaniuk a felszólalási időt. Következő felszólalónk Mariani úr másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Az Identitás és Demokrácia frakciója a Nemzetek Európája keretében a szuverén népek szolidaritására épülvén valódi európai erős politikát keres, olyat, amelyet De Gaulle tábornok is elképzelt. A mai Európa, az erőtlen Európa, amely az iszlámista támadásoknak nem tud ö, nem tudja ezeket kivédeni, és az összes stratégiai érzékeny kérdésben vagy passzívak vagyunk, vagy az európai nemzetek érdekei ellenében lépünk. Az iráni atomkérdésben semmilyen alternatívát nem tudunk felkínálni Washingtonnal szemben, mindeközben csak egy stabil, hatékony, globális megoldás, megállapodás lenne a megoldás. Hónapok óta ígérgetik, hogy alternatív megoldást kínálnak fel a kereskedelmi kapcsolatokra. Azt mondják, hogy Oroszország stratégiai ellenség, fél évente a szankciókat megújítják, anélkül, hogy annak valódi hatékonyságát, költségét és diplomáciai hatásait felmérnék. Katasztrofálisan lépnek fel a szíriai problémával kapcsolatban. Volt külügyminiszter, gratulált a, az Alnostra frontnak, miközben a francia hadsereg gyakran egyedül lép fel a Magreb térségében, elnézést, a Száhelben javítja magát az előadó. Ezért az európai országok nem vesznek részt a megoldásokban. Semmilyen ambíciót nem képviselnek Európa számára, mert az önök által kidolgozott projekt az új világrend 30 éve hangoztatott szózatát ismétli csak. Köszönöm. Most pedig az ECR nevében Weimers kolléga kap egy percet. Köszönöm szépen. Főképviselő asszony. A 2019-es globális stratégiáról szóló beszámolója semmit nem mondott a keresztény üldözésről és az iszlám terrorizmusról. Szégyen gyalázat. A radikális imámok milliárd eurókat kapnak, és ők a szegregációt prédikálják azt mondja, hogy szeretné biztosítani Európa jövőjét, de Európa mélyíti a kapcsolatait olyan országokkal, amelyek jó pofát vágnak az iszlamizmushoz. És ezek az országok pedig támogatják, vagy legalábbis torelálják a keresztények üldözését. A keresztényeket kiüldözik a közel-keletről. Az iszlám extremizmus népírtáshoz vezetett, a keresztények népírtásához. Az Európai Uniónak pedig nyomást lehetne gyakorolni ezekre az országokra, hogy egy kicsit fogják vissza az iszlám szélsőségeseket. Az Egyesült Államok is azt mondja, hogy támogatja a sebezhető kisebbségeket. Tegyük mi az? Tegyük is ezt. Köszönöm szépen. Most a GUE NGL nevében Demirel képviselő kap szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Mogherini asszony, amit itt a globális stratégia címszava alatt előadott, semmi más, mint egy tűzveszélyes, militarista kívánságlista. Főleg a németek és a franciák kívánságait tartalmazza, és igazából baladaliként elutasítom az Európai Unió katonai képességeit akarja kiépíteni, és a gazdaság érdekeit akarja előre helyezni. Itt kereskedelmi útvonalakról van szó, és természetesen erőforrásokról is. Sok mindent csinált a PESCO, a milita- katonai mobilitás, az Európai Védelmi Alap. Ez csak néhány példa arra, amit ön tett. Milliárdokat ruházott be a fegyverkezési lobbiba. Másrészt pusztulnak le az európai városok, és 113 millió embert fenyeget a szegénység. És itt az azt akarja, hogy 13 milliárd euróval bővüljön a katonai kiadások alapja. Elutasítjuk. És mindenkit felszólítunk, hogyha valamit akarnak tenni az emberek biztonságáért, akkor a szociális infrastruktúrát építsék ki. Akkor ne háborúzzanak Iránnal, akkor jobban foglalkozzanak a leszerelési szerződések betartásával. Ez az európai polgáros stratégiája lenne. Köszönöm. E Köszönöm szépen, kolléganők, kollégák, és szeretnék mindenkit felszólítani, hogy tartsa be a felszólási időt, Különben időbeli korlátozásokat kell bevezetnünk. A következő az Nathan Gill. Igazából kilenc szavazattal választotta meg ez a parlament az egyetlen jelöltöt, van der Leyen asszonyt. Egy eurofanatikus, akit a hátsó szobákban választottak meg jelöltnek. És a válasz mindig az, hogy több Európát akarunk. Európai hadsereget akar felépíteni. És azt mondja, hogy emellett a NATO mellett elkötelezettek. Nem tudom, hogy hogy lehet két úr szolgájának lenni. Az Egyesült Királyságnak soha nem szabad feladni a szuverenitását, és ide tartoznak a fegyveres erők is. Boris Johnson és a Torik vigyázó szemeiket idevessék, hogyha feladják a fegyveres erőket egy európai hadseregnek, akkor a brit polgárok nagyon meg fogják magukat büntetni a szavazó urnáknál. Köszönöm, köszönöm. Most Suica képviselőnek átom át a szót. Egy... Rini, Maga Réni asszony, ez a mai vita a globális stratégiájáról valóban az új összetételű parlament első fontos vitája nyomat is fog hagyni. A nemzetközi jog, az emberi jogok tiszteletben tartása, a fennhartató fejlődés mind nagyon fontos téma, de sajnos valóban az a helyzet, hogy 2016-hoz képest nem jobb hely a világ multilaterálisabbá vált minden tekintetben, és ha, ha szerencsénk van, akkor tulajdonképpen a békét és a stabilitást fogjuk tudni megerősíteni, de ezt csak közösen tehetjük. A globális politika valóban vezethet célra, de ez csak nagyobb partnersége, nagyobb együttműködéssel fog menni. Ne felejtsük el, hogy egy erősebb Európát várnak tőlünk a polgáraink itt Európában, de nem csak itt, hanem az egész világon így van ez. Az európai projektet nagyon sokan megkérdőjelezik, nekünk viszont a békét és a demokráciát kell szavatolnunk. Az előző felszólalóra reagálva, hogy mondjam el azt, hogy a demokrácia definíciója az, hogy egyel többen szavazhatnak valami mellett. Szántos asszony következik. Köszönöm szépen, alelnök asszony. A globális stratégia három éve létezik, és szeretnék gratulálni Mogherini asszonynak a megvalósításért. Kiváló munkát végzett, és azt is mutatja, hogy ez a stratégia valóban sikerre hivatott. A PESCO életre hívása, a megerősített együttműködés terén is nagyon sok minden történt, gondolok itt a kolumbiai megállapodásra is. külső tengelyt, különös tekintettel a migrációra is jó eredményeket hozott, de azt is be kell vallanunk, hogy nagyon sok minden hiányzik még. Emberi jogok, hagyj említsem ezt. Nagyon sokan vesztik életüket a saját határaink előtt, tehát hogyan lehet itt emberi jogokról beszélni, szónokolni, hogyha közben ez történik. Tulajdonképpen az, hogy Líbiában több ezer migráns kínzásnak van kitéve, hát itt mi is cinkosok vagyunk, ha nem lépünk. Az Európai Uniónak tehát még többet kell tennie azért, hogy sikeres legyen a stratégiánk mindenhol. Kucsiuk úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, és azt is szeretném elmondani Mokarini asszonynak, hogy nagyszerű, hogy ilyen konstruktívan részt vesz, és rendszeresen a vitákban. A multilateráris alapokon működő szabályalapú együttműködés nagyon fontos, és az is lényeges, hogy a globális stratégia ne csak papírra vetett szó legyen, hanem tettek is kövessék. Sajnos még mindig ott tartunk, hogy rengeteg a konfliktus, a válság. A béke és a biztonság megteremtése viszont valóban sok sikert tud felmutatni. Megfelelő konszenzussal tudtunk eredményre jutni a válság sújtotta területeken. Azonban akik a mi értékeinket képviselik, azok számára mindenképpen fontos az emberi jogok betartása is. Az albániai reformok jó úton járnak, igazságügyi reformot említeni még többet között, de még többet kell tenni ahhoz, hogy a csatlakozási folyamat komolyá váljon. Elnök, köszönöm szépen. Berg úr kap most szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Mogherini asszony, Sun Tzu azt írta a fontos könyvében, hogy tartsál ki a terveid mellett, és ha elbuksz, akkor bukjál el, mint egy villám. Azt gondolom, hogy ennek a stratégának a javaslatai különös tekintettel a második részre úgy tűnik, hogy elbukott, mert a stratégia nagyon ambíciós célokat fektetett le, és nem is a tartalma foglalkoztat engem, hanem a tartalmi megvalósítás érdekel engem. A globális stratégia óta áttekinthetetlenebbé vált a világ, úgyhogy megkérdezem magamtól, hogy ezzel a stratégiával a kritikus kihívásokat vajon egyáltalán kezelni tudjuk-e. Oroszországgal és az Egyesült Államokkal úgy tűnik, hogy szembe kerülünk a külpolitikánk révén. Az európai polgárok nagy része pedig a migrációval kapcsolatos félelmeinek adott hangot, amikor választottak 2019 májusában. Ezért egy reakcióra, gyors reakcióra alapuló stratégiára kellene helyezkednünk, dolgozzunk azért, hogy a kapcsolataink a fontos globális szereplőkkel, mint az USA és az orosz partnerek jobbá váljon, és a reál politika a 21. században valóban megvalósuljon. Köszönöm szépen. McAllister képviselő kap egy percet. Köszönöm, elnök úr. Főképviselő asszony, tisztelt kollégák! Három évvel később az öt prioritás a globális stratégiából, amelyet 2016-ban fogalmaztunk meg, még mindig érvényesek. Maga a biztonsági kérdés, a stabil szomszédság, az integrált megközelítés a konfliktusokhoz, kooperatív, regionális szerveződések és hatékony globális kormányzás. Az előttem szólókhoz hasonlóan én is üdvözlöm a megerősített védelmi együttműködést a tagállamok között, és a lépéseket, amelyekkel a katonai autonómiánkat erősítjük meg. Ugyanakkor még lehet javítani a stratégia végrehajtásán. Az erősebb, koherensebb köl- és védelmi politikához az EU-nak egyebek mellett jobban össze kell kötnie a szakpolitikákat, a különböző eszközöket, biztonságvédelem, pénzügy, emberi jogok, fejlesztés. Hatékonyabban kell a külső finanszírozási eszközöket használni, és minősített többségi szavazást kell bevezetni a kül- és védelmi politikák területén. Örülök annak, hogy a bizottság elnöke Ursula von der Leyen erről szólt a beszédében ma délelőtt, és gratulálnék, hogy ezen globális stratégiával kapcsolatban kiváló munkát végzett Morgerini főképviselő. Köszönöm. Benni Fej képviselő kap egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. Főképviselő asszony, ön folytatja fontos munkáját a bizonytalan nemzetközi helyzetben. Nos, sokan vannak, akik Matteo Salvini ligájához közel állnak, akik azt kérik, hogy zárjuk be a kaput. Közben Moszkvával működnek együtt. A globális stratégia az ellenálló képességre, a nemzetközi jogra, a közös európai védelemre, az stratégiai autonómiára és a NATO-val kialakított együttműködésre épül. A kérdés az, hogy legyen-e nagyobb az autonómiánk, vagy hajoljunk meg más hatalmak előtt. Ezeket kell figyelembe venni. Az alapján, ami Olaszországban és máshol történik, azt gondolom, hogy folytatni kell a Stratcom Task Force munkáját, és vizsgálóbizottságot kell létrehozni a Moszkvával kapcsolatos kérdésekben, azért, hogy kiderítsük, hogy politikai finanszírozást végzette. És azt gondolom, hogy ezt a fenyegetést az Európai Unióra nézve nem szabad alulbecsülnünk, hiszen ennek nemzetközi szinten is komoly kihatásai lehetnek. Köszönöm. Kette képviselő kap egy szót. Főképviselő asszony, annak ellenére, hogy komoly erőfeszítéseket tett ön, és több sikert is elért, és ezért gratulálok, az európai diplomácia nem tartja a lépést az egyes nemzeti diplomáciákkal, és nincsen egyensúlyban ezekkel a nemzetközi porondon. Ez komoly probléma. Most, amikor az Európai Unió a közös védelem alapjait próbálja kiépíteni, közös víziót akar az érdekeinkkel kapcsolatban kialakítani, a világban betöltött szerepünkre vonatkozóan, és így adna választ a fenyegetésekre. Ezen feltételek mentén az ön által végzett munka úgy tűnik, hogy prioritásként azt kell, hogy meghatározza, hogy elsőként közép és hosszú távon mi legyen a célja az európai diplomáciának, másodszorban milyen eszközökkel lehet ezt a konvergenciát elérni, harmadsorban milyen szakaszokat kell ehhez bevezetni. Köszönöm a válaszát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Millián Mon képviselő kap szót. Egy perccel köszönöm szépen, elnök úr. A biztonság nagyon fontos, és azt mutatja, hogy mennyire fontos a kül- és biztonságpolitika, amelynek hatékonynak kell lenni, nemzetközi szinten is, globális szinten is. Ennek a politikának multipolárisnak kell lennie. És a külpolitikánk, a közös külpolitikánk pedig eh, azt tükrözi, hogy ahogy a főképviselő asszony is mondta, hogy van egy közös politikai akarat. Tehát közösen kell fellépnünk, de sajnos eh, azt látjuk, hogy töredezés van, és ez a széttörezedés pedig növekedett is Európában. Tehát mindenek előtt eh, az akadályokon kell túl lennünk, el kell ismét érnünk az egyhangúságot, és elő kell haladnunk a védelmi politika tekintetében is. Hiszen eh, rengeteg konfliktus, rengeteg válság van a világban. És eh, nem lehet rossz politikával fellépni, nem lehet rossz politikával reagálni ezekre a globális válságokra. Tehát eh, folytassuk az együttműködést. Most Kaljurant képviselő kap szót egy percre főképviselő asszony, mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani megjegyzéseért és előtt kötelezettségéért. Szeretném figyelmüket az egyik eh, nagyon fontos témára irányítani, ez pedig a kiberbiztonság. Nagyon sok kihívás van ezen a téren. Nagyon fontos az, hogy eh, az eh, online fenyegetéseket megfelelően megválaszoljuk, és hogy biztonságos kiberteret hozzunk létre. Éppen ezért szükséges egy kiberdiplomácia, a megfelelő kétoldalú dialógusok. Rengeteg teendőnk van. Szeretném három pontot kihangsúlyozni. Először is az Európai Uniónak globálisan is nagyobb szerepet kellene vállalnia. Legyen vezető a kiberbiztonságban. Másodszorban az Európai Uniónak sokkal inkább szorgalmaznia kellene a jogszabályokon alapuló kiberteret. És a nemzetközi jogra is ki kell hatni ezzel. Az Európai Uniónak pedig befogadónak kell lennie, meg kell hallgatni a többieket is. Köszönöm. Köszönöm, Ajda. Most pedig uh, Pájt kolléga kap szót egy percre. Kedves Federica Mogherini, számos téma van, amelyel az Európai Uniónak foglalkozni kell, sőt, vezető szerepet kellene vállalnia. Itt van a klímaváltozás, a Nemzetközi Büntetőbíróság, a leszerelési megállapodások, tehát nagyon sok mindennel kell foglalkozni az Európai Uniónak, hogy az Európai Unió hatékony legyen saját szerepe betöltésében. A közös kül- és biztonságpolitika erősítése érdekében nagyon sok dolog történt, amióta néhány éve létrehoztuk a globális stratégiát. Azonban sokkal több a tennivaló. A PESCO, az Európai Védelmi Alap nagyon jó kezdeményezések, azonban sokkal többre van szükség a kiberbiztonság érdekében. Sajnos a klímaváltozás is érinti azokat a régiókat, amelyekre eddig nem figyeltünk, tehát például az északi sarki térség. Ki kell alakítanunk egy stratégiát, hogy legyen egy megfelelő északi sarki politikánk. Köszönöm. Ajde, köszönöm. Most Zofko képviselő kap egy perces szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt főképviselőasszony, az Európai Unió globális stratégiája ma talán aktuálisabb, mint bármikor. Hiszen az elmúlt években nagyon sok mindent elértünk. Bármennyire nemesek a céljaink, azonban tenni is kell a céljaink megvalósításának érdekében. Az eh, Európai Uniónak pedig eh, ambíciózus célokra van szükség, amiket azonban meg is kell valósítani. Rengeteg kihívás közepette. Ennek a stratégiának eh, az a feladata, hogy segítsen nekünk, hogy érdekeinket világszerte megvédje, és hogy elősegítse a multilaterális együttműködést. Üdvözlöm a déli, délkeleti és keleti szomszédainkkal való együttműködést. Nagyon fontos a nyugati Balkán országaival való együttműködés. Ezt ne vegyük készpénznek. Sokkal aktívabban kell részt vállalnunk ennek a régiónak a béke megőrzési politikájában. Köszönöm. Hála, grazie mille. E adesso la parola al Köszönöm szépen. Következő felszólalunk Viszala úr. Köszönöm szépen. Tisztelt asszony, sok minden történt, és az elmúlt eh, három évek legnagyobb eredménye a eh, védelmi létrehozása. Szeretném megköszönni önnek a nagyon fontos munkát. Igen, néhány év alatt többet értünk el, mint előtte évtizedekig. Kiderült, hogy ha megvan a politikai akarat és az egység, sokat elérhetünk. Komoly lépésekre van még szükség, hogy az európai védelem még hatékonyabb legyen. Maximalizálni kell az erőforrásokat, jobban meg kell védeni a polgárokat, és az EU eh, helyét a világban újra kell pozícionálni. A nuk- iráni nukleáris megállapodás minden, nagyon fontos, mindenképpen meg kellene ezt őriznünk. Egy másik nagy eredmény, amelyben eh, az EU fontos eh, szerepet eh, játszott a Merkozur, illetve az, remélem azt is, hogy észak macedóniában és Albániában tényleg idén még elkezdődhetnek a tárgyalások. Az EU világon betöltött szerepére gondolunk, a multilaterális rend megőrzése rendkívül fontos, több erőfeszítése lesz szükség ennek érdekében a jövőben is. A jó tendencia kell, hogy folytatódjon, megfelelő forrásokat kell hozzárendelni segíteni ennek a célnak az eléréséhez. Európa továbbra is releváns kell, hogy maradjon, mert egy eh, hiteles soft power, ez azt jelenti, hogy meg kell eh, védenünk a eh, békét együtt a szövetségeseinkkel, meg kell őrizni a béke és az emberi méltóság feltételeit a világ számos részén. Köszönöm szépen! Most pedig Alexandrov Jordanov úr következik egy percben. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt Mogherini asszony, az Orosz Föderáció továbbra is fenyegetést jelent. Nem csak a Bulgária nemzetbiztonsága számára, hanem az egész Unió számára. A Krím megszállása az agresszió forrásává válik a hibrid fenyegetés Oroszországból, Európa ellenes erők egységét kovácsolja össze. Az európai biztonság szempontjából a határvidék, a határmenti terület különösen fontos. A Nyugat-Balkán integráció érdekében gyorsítani kell az erőfeszítéseket. Az Európai Unió a, csak NATO tagokat vesz fel, és ez egy fontos üzenet Szerbia számára. A bővítési politika képes kell, hogy legyen az átalakítás segítésére. A globális stratégia hangsúlyt fektet a NATO tagállam, tehát a nyugat-balkáni országok NATO tagsága, illetve az unióhoz való csatlakozása között. Köszönöm szépen! Rátérünk a spontán felszólalásokra. Négyen kértek eh, szót, mind a négy kollégának meg tudom adni a szót. Ez ki a képviselő először. Köszönöm, elnök úr, tisztelt főképviselő asszony. Üdvözlöm azt, hogy a harmadik előrehaladás jelentésen nagy hangsúlyt kapott. Nagyobb egység az EU-ban, külügyekben alapvető fontosságú. Azért is nagyon lényeges, mert ez egyenlő pozícióba hozza az Uniót a többi globális partnerrel. És igenis több együttműködésre van szükség biztonsági ügyekben, de nagyon nagy feladatok várnak ránk a multilateralizmus megvédése érdekében. A nemzetközi szervezetek megőrzésének, megőrzése nagyon fontos, de számunkra mindenek előtt a fenntartható fejlődés része kell, hogy legyen a stratégiának. Ez is egy biztonsági kérdés. És azt hiszem, az is rendkívül fontos a globális stratégia szempontjából, hogy az EU tekintsen messzebbre, mint Európa. Különösen Kína, amely Kína nagy veszélyt jelent a multilateralizmusra, és egyre agresszívábbá válik globális térségben, Afrikában is, Dél-Amerikában is, és el kell érnünk azt, hogy a nemzetközi megállapodásokat tartsa tiszteletben. India, Japán, Kanada, ezekre a térségekre is jobban oda kell figyelni, hiszen ők pillérei a multilateralizmusnak, és osztják az értékeinket. És írásban is beintottam egy kérdést. Kollégáim, kérem, hogy mindenki tartsa be a megadott, meghatározott felszólási időket, különben a többieknek nem jut idő a felszólalásra. Horvold úr. A brit liberálisok, demokraták úgy gondolják, hogy az európai történetben az európai béke a legfontosabb, de ugyanakkor egy szabályokon alapuló nemzetközi együttműködési, bizalmi együttműködési rendszert e, is kell vezetnünk, és ezt a rendszert most a korábbinál sokkal nagyobb fenyegetések fenyegetik. A kínai imposztorok miatt, a Putyin úr miatt e, e, de egyre inkább azért is, mert a szövetségesünk, az Egyesült Államok egyre megbízhatatlanabbul és kiszámíthatatlanabbul viselkedik, többek között, mert az Iránnal kapcsolatos megállapodásból kihátráltak, amelyet természetesen Irán és más globális szereplők is aláírtak. Én úgy gondolom, Donald Trump a békét veszélyezteti, és aláássa ezt a megállapodást, ezért fennáll az atomfegyverek elterjedésének veszélye. Ezért az Európai Unió most nagyon fontos, hogy, hogy vezető szerepet játszon a tárgyalásokban, a párbeszédben, és hogy megvédje ezt a bizonyos atomenergiáról szóló megállapodást. Köszönöm szépen. Howard úr, Roland úr egy kékkártyás kérdés akar föltenni önnek elfogadja? Igen. Szeretném megkérdezni, hogy vajon Howard úr készen áll-e kompromisszumra ö, ö, a NATO ö, NATO által adott védelem feladására egy transatlanti kapcsolat megvédése érdekében válasz. Sem az Európai Unió, sem Mogherini asszony nem kérdőjelezi meg a NATO fontosságát. Pontosan azért, mert egy integrált választ adunk, akarunk adni az egyre veszélyesebbé váló világ fenyegetésére, ezért nagyon fontos, hogy az európai védelmi együttműködést megerősítsük. Egyedül Donald Trump az, aki megkérdőjelezi a NATO jelentőségét, és populista, nacionalista módon viselkedik. Elnök, köszönöm szépen. Lobis, López Ágilár képviselő kapja most meg a szót. Tisztelt Mogherini asszony, ma az Európai Parlament megszavazta Ursula von der Leyen asszonyt, mint a bizottság elnökét, és önt is helyettesíteni, fel fogja majd váltani egy tapasztalt külügyminiszter Borrell úr. Én szeretnék önöknek gratulálni ahhoz a tevékenységéhez, amit elvégzett, hogy az Európai Uniónak az arca volt, és a globális helyzetben nagyon jól képviselte az Európai Uniót. Spanyolországban azt szoktuk mondani, hogy ha valami stratégiát összeállítunk, akkor azt nem magyarázni kell, hanem meg kell valósítani. És az Afrikával kapcsolatos stratégia, amely az emberi jogok, a demográfia, a migráció és más témákról szól, ez kap ennek kapcsán nagyon fontos, hogy az Európai Unió globálisan képviselje ezeket a gondolatokat. Tehát, ha az Európai Unió nem létezne, akkor fel kellene találnunk Afrikával szemben is úgy kell viselkednünk, hogy az globálisan is releváns viselkedés legyen. Elnök, köszönöm szépen. Ward asszony kapja meg most a szót. Um, president. Elnök úr, Világossá eh, szeretnék tenni néhány dolgot, amelyet eh, az Európa ellenes eh, szélső jobboldaliak mondtak. Weimers svéd európai parlamenti képviselő teljes ignoranciájáról tesz tanúbizonyságot. Arról tájékoztattak engem kenyai brit diplomaták, hogy a szomáliai határon súlyos akadályokba ütközik az, hogy elérkezzen hozzájuk az európai segítség. A helyi határvédelem nagyon nagy problémákba ütközik, és a Brexit is súlyos visszaesést jelenthet erre a régióra, hiszen ez aláássa a nemzeti és a regionális biztonságot és úgy tűnik, hogy a Brexit-tel azt akarják bemutatni, hogy a brit fegyveres erők a legnagyobb bajnokok a világon, de ez nem igaz, ez nem létezik. Az Európai Uniós partnerekkel együttműködve eh, dolgoztak eh, a fegyveres erők, és eh, egy nagy patrióta kampányban vettek részt, amelyben azt próbálták elérni, hogy Nagy-Britannia bent maradjon az Európai Unióban, és így gondoskodjon közösen európai partnereivel a világbékéről. Köszönöm szépen, Arlesz képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt 18 az elmúlt időszakban az amerikai rezsim és az európai szövetségesei Afganisztánban, Irakban, Szíriában, Líbiában, Palesztinában, Jemenben és számos más régióban súlyos katasztrófákat okoztak. Európa sajnálatos módon nem emelte fel a hangját, és félt attól, hogy elítélje őket, és nem lehet ezeket a háborúkat semmivel megindokolni. És most újra agressziót építünk föl, egyre agresszívebbek vagyunk Iránnal szemben. És a legszörnyűbb háborút folytatja Amerika Iránnal szemben a szankciók formájában. És mit csinál az Egyesült, mit csinál Európa? Mit csinál Európa? Miért nem győzzük meg arról Amerikát, hogy hagyjanak fel a szankciókkal, hogy engedjük ki Iránt ebből a sarokból? Irán békét akar, és nem háborút. Köszönöm szépen. A ezzel lezárjuk a spontán hozzászólásokat, és megadom a szót Federica Mogherininek, a főképviselőnek a válaszadásra. Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik nem csak a globális stratégiát ismerték el, és azt a munkát, amelyet az Európai Parlamenttel együtt végeztünk, az előző parlamenti ciklussal együtt végeztünk ennek kidolgozása érdekében. Nagyon fontos, hogy fenntartsuk ezt a munkát, és konszolidáljuk az eddigi eredményeket, de következetesnek is kell lenni. Hadd kezdjem a legsürgősebb feladattal, amely önökre vár, hogyha következetesek akarnak lenni. Mégpedig arról van itt szó, hogy egy megbízható, egy erős és ütős partnere van szükség a globális színpadon az Európai Unió formájában. Az egyik legfontosabb felelőssége az Európai Parlamentnek az e, több éves pénzügyi keret elfogadása, a költségvetés elfogadása. Hadd mondjam el, hogy az elkövetkezendő MFF-re mi az Európai Bizottság részéről azt a javaslatot tettük, hogy az Európai Unió külső fellépéseire 30%-kal több pénzt fordítsuk. Azt gondolom, hogy erre szükség van. Szükség van akkor, amikor bizonytalanság uralkodik a világban. A partnereink Európára néznek, és hiteles, megbízható, kiszámítható partnere várnak, akivel együtt lehet működni, aki mindig a békében, a demokráciába, az, egy, az emberi jogokba ruház be, de ehhez forrásokra is van szükség, hogy ez megtörténhessen. Azt gondolom, hogy azt remélem, hogy önök ebben az irányban folytatják a munkát az elkövetkezendő hónapban, főle, hónapokban. A mi javaslatunk 23%-kal növelné az afrikai forrásokat, az afrikai alapokat és az Afrikával való munkánk intenzívebbé vált, nem csak a fejlesztés és az emberi a humanitárius segítségben, hanem a partnerségben, a béke fenntartásban nagyon fontos szerepet játszunk, ezt fenn kell tartani a jövőben is és ezen alapoknak 25%-a klímaváltozásra fordul a javaslatunk szerint, és azt remélem, hogy ezt is támogatni tudják, és napirenden tartani a következő MFF-ről szóló tárgyalások során. Most nem akarok kitérni Iránra, mert arról lesz egy külön napirendi pont ma este. Azok, akik itt szeretnék tölteni az estéjüket, azoknak azt javaslom, hogy ott beszéljünk majd a perzsa helyzetről. De hadd mondjam el, hogy rendkívül fontos mindannyiunk számára kollektív módon, hogy megoldjuk ezt a problémát a nukleáris egyezményt Iránnal, és hogy segítsünk abban, hogy ezt a válságot deeszkaláljuk, hogy a feszültséget lecsillapítsuk és megoldjuk a helyzetet. A klímaváltozást is említettem, a klíma fellépést és a diplomáciát is említettem. Egy másik fontos lépés a cyberbiztonsággal kapcsolatos téma. Ez, ennek van egy szélesebb definíciója, mindannyian tudjuk, és ezen a területen is vannak bizonyos fellépések, amelyeket javaslunk a stratégiában és a stratégia utánkövetésében, és azt gondolom, hogy ezt a jövőben eredményre lehet vinni. Aztán néhány egyéb dolgot is megemlítenék, hármat konkrétan, először is. E, néhányan említették azt, hogy milyen fontos lenne hiteles fejleszté- bővítési politikát meghatározni. Mi úgy gondoljuk, a mi bizottságunk úgy gondolja, hogy a Nyugat-Balkánnak kell bővítési perspektívát adni. Számomra még a bővítés, mint szó sem megfelelő, mert hogyha megnézzük a geográfiát, a földrajzot, a, nyug- a nyugat-balkáni országok az Európai Unió nyugat- keleti szomszédai, és e ezért a megbékélés részét képezi az, hogy feléjük megnyissuk a kapukat, de a Macedóniával való csatlakozási tárgyalások megindítása szerintem aktuális lenne, és remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban ez megtörténik. Azt hiszem, hogy ez a saját biztonságunkba, stabilitásunkba és jólétünkbe való befektetésnek tekinthető. Hadd mondjam el azt is, hogy látok javulási lehetőséget a migrációs munkával kapcsolatban az előző törvényhozási ciklusban többször beszéltünk erről a kérdésről. Egyesek említették a Sofia műveletet, amelynek az eredményei kezdenek megmutatkozni. Azt hiszem, nagyon sok pozitív eredményről számolhatunk be. Öt évvel ezelőtt, amikor ideértem, a migráció nem volt része a külső fellépéseknek. Azt hiszem, hogy ez, ez alatt az öt év alatt jó partnerséget sikerült kiépítenünk, együttműködést sikerült kiépítenünk a kibocsátó és tranzitországokkal. 26 együttműködési egyezményünk van, az ENSZ e jó az együttműködés és az ügynökségekkel, és ezzel egy időben egy fenntartható és humánus megközelítést alkalmazunk a migráció külső oldalán, ami ha van egy negatív dolog, amit említenem kell, a Sofia művelet jól indult, ami a csempészekkel, embercsempészekkel való fennállás, szembenézést, fellépést illeti. Én csak azt sajnálom, hogy a tagállamok és a tanács úgy döntött, hogy visszafonja, visszavonja a hajókat a földközi tengerről. Azt gondolom, hogy a megfelelő tengeri flotta nélkül ezeket a műveleteket nem lehet végrehajtani. Azt gondolom, hogy fontos lenne egy olyan döntést hozni, amelynek köszönhetően a tengeri jelenlétünk megerősödik és megvalósul. Ez elengedhetetlen. és ez az embercsempészekkel való, az velük szemben való fellépésben is elengedhetetlen. Végül, de nem utolsó sorban, önök közül néhányan megemlítettek bizonyos kritikus pontokat, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió biztonság és külpolitikája militarizálódhat, katonai jelleget ölthet. Azt hadd mondjam el, az Európai Uniónak a biztonság felé vezető útja soha nem agresszív, az Európai Unió, ahogy önök is mondták, egy, egy béke folyamat, egy béke projekt, amely a legsikeresebb eh, az újkori történelemben, legújabb kori történelemben. Ennek köszönhetően sikerült a konfliktusainkat megoldani, és ennek kihatása az, hogy ezeket a eh, konfliktus megoldási módokat eh, próbáljuk átadni partnereinknek. Ehhez szükség van persze a katonaságra, a katonákra, a rendőrségre, a polgári rendfenntartó erőkre. Mi a partner országok demokratikus békés demokratikus intézményeit támogatjuk, amelyek felépítik a védelmi oldalt, legyen szó katonaságról, legyen szó polgári védelemről, és próbáljuk ezt úgy fölépíteni, hogy a béke és a biztonság nagyon nehéz körülmények között is megvalósulhasson. Máliban, Nigérben, közép-afrikai köztársaságban jártam az elmúlt időszakban. Ezek az országok, hogyha az Európai Unió odaküldött, egyenruhában odaküldött katonái, vagy tagállamok katonái nem lennének, akkor ezek az országok is sokkal nehezebb helyzetben lennének. Itt egyesek említették a stratégiai autonómia elemét. Pontosan erről van szó, autonóm módon kell, hogy képesek legyünk a béke teremtésre, hiszen erre van szükség egy autonóm béke teremtő, béke építő erőre. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne ebben a nehéz, ezekben a nehéz időszakokban megfelelően navigálni. Remélem, hogy az önök elkövetkezendő öt éve nem lesz olyan nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a parlament együttműködjön a többi intézménnyel, és a lehető legjobban használja ki lehetőségeit. Köszönöm szépen. A, ezt a vitát ezzel lezárom. L'ordine del giorno reca ora la dichiarazione della vice, del vicepresidente. Rátérünk a következő napi rendi pontunkra. A főképviselő nyilatkozata következik a venezuelai biztonságpolitikai helyzettel kapcsolatban. Federica Mogherini, öné a szó. Az emberek továbbra is drámai helyzettel szembesülnek. A humanitárius helyzet napról napra romlik. 7 millió venezuelai eh, szorul segítségre az országban. 3 millió 700 ezer eh, ember eh, él nagy szegénységben. Mintegy 4 millió ember az elmúlt négy évben elhagyta az országot, és a beszélések szerint ez a szám nőni fog. A válság nagyon nagy hatással van a régióra, destabilizálja az egész régiót. Mi a politikát illeti, a nemzetgyűlés számos tagját letartóztatta a kormány, megfosztották őket mentes, mentelmi joguktól. Kosztári Váló, miután elfogták a venezuelai biztonsági erők, ami vele történt, az valamennyiünk számára sokkoló. Alapos, független vizsgálatot követelünk, és a felelőseket bíróság elé kell állítani. A Michel Bachelet az ENSZ pedig főbiztosa újból és újból kijelenti, hogy nagyon gyakran kerül sor nagyon súlyos emberi jogsértésekre Venezuelában. Támogatjuk a jelentésben foglaltakat, és még ennél is inkább támogatjuk az ajánlásokat. Én olvastam mind a 28 tagállam nyilatkozatát. Készen állunk arra, hogy segítsük az ENSZ emberégi főbiztosát annak biztosítása érdekében, hogy meg tudjuk védeni minden venezuelai ember emberi jogait. Már elkezdtünk dolgozni célzott intézkedéseken, a biztonsági erők azon tagjaival szemben, akik kínzásokban és más súlyos emberi jogsértésekben vettek részt. Humanitárius és szociális vészhelyzet van eh, Venezuelában, az intézkedéseket már régóta meg kellett volna tenni. Úgy tűnik, hogy a diplomáciában most megindult valami eh, tárgyalások eh, Barbadosban, múlt héten újra kezdődtek, és most is zajlanak, amikor mi itt vagyunk. A demokratikus eh, átalakulást azonban még sok minden akadályozza. De mégis hónapok óta, vagy talán évek óta először eh, ez most egy első lépés lehet a jó irányba, egy békés és demokratikus átmenet felé. Békés és demokratikus, eh, szabad, hiteles elnökválasztással. Büszke vagyok arra a fontos szerepre, amelyet az Európai Unió játszott ebben. Esélyt adtunk a diplomáciának, amikor úgy tűnt, hogy csak az erőszak építenek, ami nem csak Venezuela, hanem a régió és az egész világ számára nagy veszélyt jelent. Tehát mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy ennek a válságnak nincs katonai megoldása, és békés és demokratikus kell, hogy legyen a megoldás. Éppen ezért hoztuk létre a nemzetközi kontaktcsoportot az év elején, Ebben négy latinamerikai ország vett részt, és múlt héten a régió egy ötödik országa is kérte, hogy csatlakozhasson. A kontaktcsoportnak nem volt az a feladata, hogy közvetítsen a tárgyalások során, Eh, tudjuk, hogy mennyire komplex eh, feladat a közvetítés, eh, ezt ez a csoport nem tudta volna ellátni. És azt is tudtuk, hogy a mediálás, a közvetítés számára még nem voltak adottak a feltételek. Tehát ezt a kontaktcsoportot nem ezzel a célral hoztuk létre, hanem mindig is az volt a cél, hogy megpróbáljunk hozzájárulni ahhoz, hogy létrejöjjenek azok a feltételek, amelyek eh, mentén azután egy hiteles módon a megfelelő keretekben le lehet folytatni majd a békéltető tárgyalásokat. Ez különösen akkor fontos kihangsúlyozni, eh, amikor szinte elkerülhetetnek látszott az eszkala, a helyzet eszkalálódása. Jó munkát végeztünk. Köszönöm a latin-amerikai országok, az európai országok külügyminisztereinek, eh, a kontaktcsoport tagjainak, és a minden munkatársnak ezt, aki akik tényleg éjjel és nappal dolgoztak nagyon nagy eltökéltséggel hónap, több hónap munkája után most úgy tűnik, hogy küszöbön áll a válságnak egy békés, demokratikus megoldása. A kontaktcsoport szerepét már mindegyik fél elismerte tiszteletben tartja az országon belül, a régióban és nemzetközi téren is. Én személyesen is kapcsolatban vagyok mm, az amerikai, az orosz, kínai, vatikán, kubai, eh, vagy a limai csoport, eh, vagy a kubakom eh, képviselőivel, minden érintett féllel. A venezuelai külön tanácsadom, Caracas kollega múlt héten járt Venezuelában, és mindenkivel találkozott, a Guaidóval, Nicolás Maduroval, a fontosabb politikai pártokkal, civil szervezetekkel és a katolikus egyház képviselőivel is. Így megnyílt az út egy politikai megoldás felé, de nincs garancia arra, hogy ezt a megnyílt lehetőséget ki is használják, és megszületik a politikai megoldás, de legalább leállítottuk a helyzet eszkalálódását, a katonai erők bevetését, és esélyt adtuk a békés megoldásnak. Kosztarikában találkozott a kontaktcsoport néhány hónappal ezelőtt, és intenzívebbé akartuk tenni az együttműködés minden releváns politikai szereplővel. Még mindig nagyon törékeny ez a folyamat, ami most elindult. De minden tőlünk terhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy a Barbadosban folyó tárgyalásokat támogassuk. Persze Venezuelán belülről kell, hogy megtörténjenek a változások, ez nem történhet kívülről, de minden lehető, ez lehetséges eszközzel meg kell ezt könnyítenünk. És világosá kell tennünk azt, hogy új elnökválasztásra van szükség az országban, szabad, tisztességes választási eljárásban, független jelöltek részvételével. Az első lépés az, hogy elismerjék a nemzetgyűlés tagjainak az előjogait, és minden képviselő mentelmi jogát. Nagyon hamar kiderült a hónapban folytatott munkánk során, hogy mik a legfontosabb elemek. Először is a legfelsőbb bíróság minden venezuelai ember érdekében kell, hogy dolgozzon semleges módon, és a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak az újraválasztására is szükség van. Másodszorban nem lehetnek se önkényes korlátozások, mindenkit ugyanolyan jogok illetnek meg. Harmadsorban aktualizálni kell a választójegyzéket, a külföldön élő fiatal venezuelaikat is be kell, fel kell ebbe venni. Negyedsorban nemzetközi választási megfigyelők kell, hogy az egész folyamatot nyomon kövessék, nem csak a választások napján a történteket. Az Európai Unió készen áll, hogy az egész folyamatot segítse, hogyha a felek kérik a támogatásunkat, erre mi készen állunk. Talán most vannak a leg érzékenyebb pillanatok, amely azért elvezethet a demokratikus megoldás felé. Mindent megteszünk, hogy segítsük ezt a törékeny folyamatot, és megfeleljünk a venezuelai emberek elvárásainak. Bizonyos mértékű nyomást fenn kell tartani, a rezsimnek meg kell értenie azt, hogy a status quo megőrzése egyszerűen nem opció, ez nem fenntartható sem az ország, sem az országban élők, sem a régió, sem az egész világ számára. Mai nyilatkozatunkkal mind a 28 tagállam világossá teszi, hogy amennyiben nem vezetnek eredményre a jelenleg zajló tárgyalások, az Európai Unió tovább fogja szélesíteni az intézkedéseket. És még egyszer megismétem ezeket a az intézkedéseket meg lehet szüntetni, hogyha jelentős lépések történnek Venezuelában az emberi jogok tiszteletben tartása felé levezető úton, és demokratikus megoldás születik. Közben az ensz is együttműködünk a humanitárius segítség tekintetében, helyi humanitárius munkát végző NGO-kkal is együttműködünk, Ebben a hónapban is számos lépést tettünk, kinevez, az ENSZ is kinevezett egy humanitárius koordinátort. Az Európai Unió kezdetektől fogva a legnagyobb donor, humanitárius célú segélyek nyújtója Venezuelában és az egész régióban. Továbbra is pénzügyi segítséget fogunk adni minden eh, érintett intézménynek, hogy segítsünk a humanitárius válság megoldásában. És eh, rendkívül aktívaknak kell, eh, hogy maradjunk a humanitárius segítség nyújtása területén. De emellett azt hiszem, az is felelősségünk, hogy a mi támogatásunkkal sikerüljön kivezetni ezt az országot a válságból egy békés megoldással. Turno degli interventi a nome dei gruppi politici. Köszönöm szépen. Most a politikai frakciók nevében felszólalók sora következik. Először Paolo Rangel kapja meg az EPP nevében másfél percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt külügyi főképviselő asszony, úgy gondolom, rendkívül fontos az, hogy az új ciklus elején, amikor azt látjuk, hogy az Európai Parlament munkája beindul, nagyon világos állást foglaljunk a Venezuelában tapasztalható humanitárius helyzettel kapcsolatban. Először is világosan el kell ítélnünk az Európai Parlament névében az ott fennálló emberi jogi helyzetet, a politikai üldöztetéseket, a kínzatásokat, amelyeket állandó jelleggel alkalmaznak az ellenzék tagjai ellen e, aztán a nemzetgyűlés elleni támogató, támadásokat, illetve a szólásszabadság megnyírválásán. Guaidó, Guaidót el kell ismerni, mint a venezuelai emberek legitim vezetőjét. Ugyanakkor ez ugyanolyan fontos, arra kell buzdítanunk a kormányt, a hatóságokat, hogy a segélyeket juttassák el a venezuelai embereknek, hogy a határokat nyissák meg, különösen a szomszédos országok helyzetére való tekintettel. Nagyon sok migráns a kontinensről ezen a, az országon halad át. Ezen kívül azt is látjuk, hogy új elemként azt látjuk, hogy Oroszország is beleszól ezekbe a kérdésekbe, és a Norvégia által elindított béke tárgyalások reméljük, hogy megfelelő választásokhoz fognak vezetni. Köszönöm szépen a szocialisták és demokraták nevében. Most Hávi López úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, főképviselő asszony. Teljes mértékben egyetértünk az európai bizottság külügyi főképviselője által mondottakkal, de úgy gondoljuk, hogy a ciklus elején nagyon jó lenne, hogyha a venezuelai emberek mellett, tehát szolidaritásunknak is hangot adnánk, és elmondanánk, hogy csak egy békés tárgyaláson, tárgyalás útján elért megoldása, valódi megoldás, amely során minden politikai szereplő egyenlő jogot kap a részvételre, és mindezt a nemzetközi közösség is segíti. Barbadoson a Norvégia által kezdett tárgyalások reményt adnak, és most látjuk, hogy Venezuelában tulajdonképpen mi történik ahogy Michel Baslen is mondta, az emberek szenvednek, az emberi jogokat lábbal tiporják, nem büntetik meg a bűnösöket, és a gazdasági, valamint szociális, szociális jogokat sem tartják be, úgyhogy mindenképpen szükség van humanitárius segítségre, támogatásra. Csak az megoldás, hogyha mindenre fényt irányítunk és derítünk, és elmondjuk, hogy milyen szenvedéseket élnek meg ott az emberek. Elnök, köszönöm szépen. A, az Újítsuk meg Európát frakció nevében Sánzová, Sárenzonává képviselőasszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma van a Nemzetközi Bűnügyi Igazság tétel napja, és az Európai Parlament már csak ezért is világos üzenettel kell, hogy éljen. Nem hagyhatjuk az emberi jogok tiprását Venezuelában, Állás kell foglalnunk határozottan a diktátor ellen, és megfelelő szankciókat kell kiszabnunk rájuk, többek között az állami olajtársaságra is. Azt mondják, hogy Maduro hajlandó tárgyalni. Én azt kérdezném, hogy hogy lehet, hogy valaki egyfelől tárgyal, másfelől viszont folytatja a kínzátásokat, az rezsim ellenségeinek börtönbevetését és meggyilkolását. Hogy lehet, hogy valaki egyrésztről párbeszédet folytat, másrésztről viszont üldözi pont azokat, akikkel tárgyalna. Ne csapjuk be önmagunkat, Maduro egyszerűen csak a szokásos kis trükkjeit folytatja, azért mondja, hogy hajlandó tárgyalni, hogy időt nyerjen. Mindent meg kell tennünk annak biztosításáért, hogy Maduro elkötelezi magát a tárgyalások mellett, és békés megoldást talál ez a helyzet. Grazie mille. Nagyon köszönöm.